Május 12-én az elnökök konferenciája úgy határozott, az, az ügyrend 134-es cikke alapján, hogy rendkívüli ülést tart június 23-án, ez egy szerdai nap, 15-17 óráig tart az ülés délután. Ezzel az Európai Tanács elnöke, Van Rompuy úr tájékoztatja a parlamentet az Európai Csúcs találkozó következtetéseiről. Ez a csúcs találkozó június 17-én kerül megrendezésre az Európai Uniós Szerződés 15. cikke értelmében. Atkins úr. Uh, Mr. President. Elnök úr. Egy ügyrendi kérdésem van. Precedens lesz-e, hogy a házban, az asztalunkon olyan információs uh, feljegyzéseket tartunk, amit fel kellene, alá kellene írni. Független attól, hogy miről van szó, meg kell néznünk, hogy egyszerűen ilyen szemetet kapunk az asztalunkra. Le lehetne ezzel állni? Ki, a All right, Mr. Atkins. Így rendben, Atkins úr, feljegyeztük megjegyzését vagy protestálását, vagy akárminek is szánta azt. Yes, Mr. Lange. Lange úr, ugyanebből az ügyrendi okból kifolyólag nem elegendő, ha az elnök ezt tudomásul veszi. Követelem, hogy állítsák ezt a gyakorlatot le. La presidencia toma nota az elnök ezt tudomásul veszi és ennek megfelelően fog eljárni. De a tudomásról vétel az az első lépés, és a tanács majd lép. Jó, nagyon örülök annak, hogy arról tájékoztathatom önöket, hogy a plenáris teremben a Kuwaiti Nemzeti Közgyűlés egy delegációja van, a látogatói tribünön ülnek és szívből köszöntöm őket. Üdvözöljük tehát a kuvaiti delegációt.